a legfontosabb végkövetkeztetést, amelyet ebből a vitából levonhatunk. Köszönöm szépen! Köszönöm Almónia úrnak, ezzel lezárom a szobai kérdésre vonatkozó vitát. Most pedig a bizottság nyilatkozata következik, Európai fellépés a terrorizmus áldozataiért címmel. Baró úrnak adom meg a szót, mihelyt megérkezik. Már itt is van. Üdvözlöm, biztos úr. Azonnal meg is adom önnek a szót. Öt percben. J'associe. Joaquin Almunia barátom szavaihoz szeretnék öm, csatlakozni, illetve köszönöm az ő szavait. A terrorizmus áldozatai azok társadalmunk áldozatai, abban a tekintetben, hogy ezek az áldozatok egy emberi tragédiát képviselnek, egy emberi tragédiának az elszenvedői. Ezen áldozatokkal szemben szolidaritásra, elismerésre és támogatásra van szükségünk. Az Európai Bizottságnak a szerepe kettős ezen a területen. Először is biztosítanunk kell azt, hogy az állampolgároknak a figyelmét felhívjuk erre a helyzetre, arra, hogy milyen szenvedést élnek meg a terrorizmus áldozatai. És emellett növelnünk kell az ő érdekeik képviseletét európai szinten. Arról is szó van, hogy az ilyen, annak érdekében kell tennünk, hogy ne legyen további áldozat. Annak érdekében kell cselekednünk, hogy a terrorizmus megszűnjön. Ez a terrorizmus megelőzésének politikája. 2004 óta pénzügyileg is támogat az Európai Bizottság bizonyos projekteket. Olyan projekteket, amelyek az áldozatoknak és az áldozatok családjainak pszichológiai, szociális vagy pénzügyi segítséget nyújtanak, olyan segítséget, amire ezeknek az áldozatoknak szüksége van. Ezek a projektek megfelelnek annak a célnak, hogy az európai állampolgárok szolidaritását növeljük a terrorizmus áldozataival szemben. 2008-ban, egyedül 2008-ban 2 millió 200 ezer eurót szántunk erre az erőfeszítésre. Ezen cselekvések kielégít, kiegészítéseként 2008-ban a terrorizmus áldozatainak európai hálózatát szeretnénk létrehozni, sőt meg is kezdtük. Ez a nemzeteken átnyúló együttműködést erősíti a terrorizmus áldozatainak szövetségei között. Így tudjuk az ő érdekeit egyre határozottabban képviselni és védeni az Európai Unió szintjén. 200 ezer eurós költségvetést szántunk erre a célra. Ez a hálózat különböző irányokba dolgozik, értékelik a támogatásokat, értékelik azt a védelmet és azt a segítséget, amit az áldozatoknak nyújtunk, és megpróbálják a legjobb gyakorlatokat azonosítani és ezeket terjeszteni. Azok a cselekvések, azok a tevékenységek, amelyeket ez a hálózat összegyűjt, nagyon hasznos eszköztárat jelent az Európai Bizottság kezében is. Az állampolgároknak kell mindig politikánk középpontjában lennie, ezért az Európai Bizottság intenzívebbé kívánja tenni az áldozatok védelmét. Ennek érdekében olyan intézkedéseket támogatunk, amelyek ösztönzik a terrorizmus áldozatainak ö, tanúság tételét. Megpróbáljuk az európai állampolgárok figyelmét felhívni arra, hogy milyen jelene van a terrorizmusnak, hogy hogyan lehetne megelőzni a terrorizmust a teoriz, terrorizmus nem csak feltétlenül a radikalizáció és a doktrinák következménye. Ezen cselekvéseken túl a béke és a demokratikus értékek üzenetét küldjük a világ szerte mindenhová. Az Európai Bizottság a terrorizmus áldozatainak európai kartáját is szeretné megalkotni. Hát körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Hozzátenném még azt is, hogy személyesen is osztom az, azokat a felháborott ér, érzéseket, amelyek a terrorista cselekedeteket kiprovokálják, valamint osztom azokat az érzéseket is, amelyekkel a terrorizmus áldozatai felé fordulunk. Elnök asszony, érdeklődéssel fogom meghallgatni most a parlamenti képviselők felszólalásait, és legjobb tudásom szerint válaszolok kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen biztos úrnak. Teresa Jiménez Beszeril párja asszonynak adom meg a szót két percben. Sí. Eh, buenas noches. Eh, muchas gracias, señor comisario. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a szót. Azt szeretném elmondani, hogy a legtöbb kormány és a legtöbb lakos emlékszik a terrorizmus áldozataira. Annak idején Madridban, New Yorkban és Londonban voltak ilyen támadások, és miután ezek a terror támadások a múltba vesznek, úgy tűnik, hogy mindenki megfelelkezik róluk, és amikor az Európai Unió kötelezettségvállalásairól van szó terrorizmus elleni küzdelme, akkor fontos, hogy erről a témáról beszéljünk. Ahogy Baró biztos ezt megemlítette, nemrégiben elfogadott Stockholm program is tükrözi ezeket az értékeket, illetve ezt a küzdelmet. Fontos, hogy az áldozatok jogait is érvényesítsük. A terrorizmus elleni küzdelem alapja mindig az elmakölcsönös segítségnyújtása volt, Lisszaboni szerződés egyenlőre erre még nem biztosott lehetőséget, és nem tudom, hogy az Európai Unió nem tenné jól, hogyha a tagországokon átnyúló jogszabály harmonizációt támogatná, amikor az áldozatokról van szó, a terrorizmus áldozatairól, és így egy európai e, kartáját lehetne elkészíteni az áldozatok jogainak, azt gondolom, hogy ez egy jelentős előlépés lenne a terrorizmus elleni küzdelemben. Fontos megőrizni az áldozatok méltóságát, illetve fontos, hogy elismerjük az áldozatok bátorsága gördíthet utat a terrorizmus útjába. És fontos, hogy elismerjük a társadalom számára is azokat az értékeket, amelyeket az áldozatok képviselnek, és hölgyeim és uraim, nem gondolom, hogy el szabadna feledkeznünk arról, hogy egyikünk sincsen biztonságban, és egyikünkről sem mondható el az, hogy nem lehet terrorizmus áldozata. Ha az Európai Unió elfogadná az áldozatok jogairól szóló európai kartát, akkor én meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy az új bizottság milyen intézkedéseket tervez megragadni annak érdekében, hogy előmozdítsa ennek a kartának az ügyét. Ah. Köszönöm, most pedig López Aguilar úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Köszönjük szépen, amit az imént elmondott. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta ez olyas valami, ami az európai jog részét alkotja, és parlamentként itt fokozottabban kell hozzászólnunk ehhez. A Stockholmi program elfogadása a több éves terv keretei között 2009 és 2014 között nagyon tudatosan hivatkozik a terrorizmus áldozatainak méltóságára, és arra a szenvedésre, amit ez a fajta bűnözés okozott az emberek számára. Éppen ezért biztosítani kell azt is, hogy hogyan védjük magunkat. A spanyol elnökség a következő hat hónapban nyilván fokozottan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy önök ugyan annyira meggyőződtek arról, mint a spanyolok, hogy a, hogy a terrorizmus ezen formáját le kell győzni szembe kell szállni vele. Egy harmonizációra szükség van, éppen ezért van már egy keretprogram az áldozatvédelem kérdésében. A cselekvési tervben, amelyet most a spanyol félnek kell végrehajtania, az szerepel, hogy a belga és a magyar elnökség is folytatja ezt a munkát és ennek az eredménye az lesz, hogy megfelelő törvényváltoztatásokra kerüljön sor, amiket aztán természetesen még végre is kell hajtani. Amellett kell síkra szállnunk, hogy ez a téma haladjon, és alapvető kérdés, hogy a terrorizmus áldozatainak méltóságát szem előtt tartsuk, és a stokholmi programban szereplő kötelezettségeket is végre kell hajtanunk. A spanyol elnökség lesz az, amely először kiemeli ezt a témát. Köszönöm szépen. Biszász Kumbalandika asszony a szó. Presidenta, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a kezdeményezés a stokholmi programmal kapcsolatos módosító indítványommal nagyon összhangban van. A terrorizmus áldozatainak szüksége van erre a kezdeményezésre, ezt ők várják is. Sokat hallottam a méltóságról, a szenvedésről, illetve arról, hogy meg hogyan próbálnak magánúton megbirkózni a terrorizmus áldozatai a tapasztalataikkal. Nagyon fontos, hogy megértsük az ő szenvedésüket, támogassuk őket. Ezek az áldozatok nem csak azért áldozatok, mert megsebesültek, hanem a szabadságukat korlátozza az, hogy ők áldozatok, és az egész családot érinti ez az esemény. Nagyon fontos az, hogy igazságot szolgáltassunk nekik. Az is fontos, hogy ez az egész vita emberibb legyen, hiszen emberi szenvedésről van szó, emberekről van szó, akiket támogatnunk kell, akiktől tanulnunk kell. Meg kell próbálnunk az ő szemükkel, az ő helyzetükből látni a világot, és ne politikát csináljunk, hanem legyünk eléggé nagylelkűek ahhoz, hogy ne a politikai céljainkra használjuk ki a terrorizmust és a terrorizmus áldozatait, hanem őszintén segítsünk nekik. Bizonyos tagállamokban, bizonyos régiókban, bizonyos a kormány szervek is azt mondhatnám, hogy részt vettek terrorista cselekedetekben. És ez az Európai Unió, az emberiség alapértékeit kérdőz, kérdőjelezi meg. Ennek a demokratikus gondolatok szabad cserével semmilyen kapcsolata nincs. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Diaz de Mera úr a szó. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A stokholmi program a következő utalást tartalmazza a terrorizmus áldozatával kapcsolatban a terrorista cselekmények áldozatainak joguk van támogatásra, illetve a szociális elismerésre. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ezt a támogatást meg kell adnia, az összes társadalmaknak el kell fogadniuk azoknak az áldozatoknak a az érdemeit, akik áldozattá váltak, és azt gondolom az Európai Uniónak az áldozatvédelem kéne, hogy az egyik prioritása legyen, és több pénzt kell találni a terrorizmus áldozatainak megsegítésére, ezt megfelelően finanszírozni kell, és a néppárt kért egy módosító indítványt az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, benyújtott egy módosító indítványt a 2010-es évre, vonatkoztató 1 millió euróval növelnénk ezt a sort, és ezzel támogatnánk az áldozatokat, a családjukat, pszichológiai és szociális segítségnyújtásban részesítenénk őket, és fontos, hogy a közvéleményt mobilizáljuk a terrorizmus ellen, Fontos a családokat, illetve az áldozatokat, családjaikat segíteni. A terrorista cselekmények elleni fellépés az a elkövetkezendő évben 21,4 eh, millió euró lesz. Az Európai Unióban fontos, hogy több figyelmet szenteljünk az áldozatoknak, és a, fontos, hogy a par- parlament támogassa ezt a kezdeményezést, fontos, hogy készüljön egy írásbeli nyilatkozat, illetve egy állásfoglalási indítvány, amiből egy politikai állásfoglalási indítvány nyilatkozat váljék, amelyet az összes európai intézmény támogat, és az európai polgárok figyelmét fontos erre a problémára irányítani, Fontos, hogy szolidaritást vállaljunk az áldozatokkal, elismerjük a méltóságokat, támogassuk az áldozatokat és családjaikat. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Atondo képviselője szó. Señor es Köszönöm szépen. Jó estét Baró úr, nyilván nem véletlen, hogy egy sor spanyol képviselő szólalt meg ebben a témában. Baszkföldön nem csak terrorista támadások fordultak elő, hanem hozzátartozik még ehhez, hogy az áldozatokkal kapcsolatban hallgatás alakult ki, ami egy méltatlan viselkedés. Tehát az áldozatokért is hígra kell szállni, a terrorizmus áldozataival kapcsolatban politikát kell kialakítanunk. Ahhoz tudok csatlakozni, amit az előttem szóló kollégák már elmondtak. Szükség van egy kartára, vagy valami hasonlóra. Itt arról van szó, hogy lényeges aspektusokat figyelembe vegyünk Először is az áldozati politikának kifejezése kell juttatnia, hogy az áldozatokat támogatni kell szociálisan. Másrészt gyors kártérítésre van szükség. Harmadszor egyenlő elbánás. Negyedik pont az intézkedésekkel kapcsolatban konszenzusra van szükség, hogy mit biztosítsunk a terrorizmus áldozatai számára. Ötödikként el kell, hogy mondjam, egy szociális és politikai diskurzust kell indítani az erőszakkal szemben. Aztán ide tartozik még eh, a gyors büntetés, és hetedikként szeretném megemlíteni megfelelő képzést, oktatást kell biztosítani. Nyolcadik pontban pedig szeretném elmondani, hogy a gondoskodni kell arról, hogy az áldozatok ne szembesüljenek még egyszer egy ilyen akcióval. Kilencedik pedig nem szabad elfelejteni az áldozatokat, a tizedik pedig szociális intézkedésekre van szükség, hogy a terrorizmus kárait enyhítsük. Ilyen módon kell megvédeni az áldozatokat. Köszönöm szépen. A kecsdi eljárás ö, keretében három jelentkező volt. Először Papa Nikolau. Papa Nikolau úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A madridi és londoni tárgy, támadások, valamint a nemrégi görögországi események megmutatják, hogy a terrorizmus problémája milyen méreteket öltött életmódunkat és szabadságunkat fenyegeti. Nem csak a közvetlen áldozatokról és a családjaikról van szó, az egész társadalom szenved. A terrorizmus áldozatairól beszélünk, és rájuk gondolunk, ez nagyon pozitív dolog, de sokkal többet kell még ennél is tennünk annak érdekében, hogy segítsük őket és családjaikat. Nem csak arról van szó, hogy közvetlen támogatást nyújtunk nekik, hanem világos üzenetet kell küldenünk feléjük azt, hogy nem fogunk engedni ezeknek a szolidaritásunkat aláásó gyakorlatoknak, amelyek a társadalmainkat támadják. Embereket megsebesítenek, megölnek, olyan embereket, akik a napi dolgok után járnak, az ilyen jellegű erőszak nem vezet sehová. Elnök, köszönöm. Alámúr szó. Grazie Presidente, vorrei esprimere il mio sostegno. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném támogatásomat kifejezésre juttatni a javaslattal kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy egy európai kartát kéne alkotni a terrorizmus áldozatai családja kérdésében, és ez egy rendkívüli lehetőséget kínál Európa számára, hogy tényleg egyhangulag ítéljük el a terrorizmust. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy az elmúlt időszakban ilyen nem volt, és 2005-ben ezért a barcelonai folyamat is megbukott, amikor az állam és kormányfők a mediterrán és az EU-ból nem tudtak megállapodni és azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli esély most, hogy éljünk a lehetőséggel, hogy a másik félel folytassuk a párbeszédet, és új alapokra helyezzük ezt. Egy világos helyzetet kell teremteni ezzel a koncepcióval kapcsolatban. Mi az alapja, mi a társadalmunknak? Az életvédelme. Köszönöm. Végül Tocz képviselője szó. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Baró biztos úr. Hálás vagyok az ön támogatásáért a terrorista áldozatok érdekében. Ez megfelelő, és természetesen elismerem az Európai Unió támogatását az észak-ír áldozatok számára a békeprogramokon keresztül. A bizottságnak tisztában kéne lenni azzal, hogy Észak-Írország tehát erős fenyegetettségnek vannak kitéve különböző disszidens szervezetek miatt, és a Nemzetközi Monitoring Bizottság nagyon komoly sértéseket lapított mert két katonát, aki hajlandó lett volna Afganisztánba menni, meggyilkoltak, és egy rendőrt is a bizottság azonosította a legfőbb elemeit annak, hogy hogyan lehet a közvéleményt a terrorizmus ellen mobilizálni. Azt gondolom, hogy ez a cél szem előtt évesztődött. Fontosnak tartanám az említett kartát, és ez jelentős különbséget biztosíthatna a terrorizmus áldozatai, illetve elkövetői között. Köszönöm szépen. Kadenbach. Köszönöm szépen, Kadenbach asszony. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Osztrákként szerencsére terrorista támadások kritériumoknak nem nagyon voltunk kitéve éveken keresztül, de azért Bécsben is tudjuk ezt, hogy mi van, mert volt ilyen tapasztalatunk. Szeretnék az előttem szólóhoz csatlakozni. Nyilvánvalóan szükség van az áldozatokkal kapcsolatos kartára és az áldozat birtok családjainak támogatására, és amire szükség van még, hogy ezt a biotópot szárítsuk ki, ahol a terrorizmus kialakul, és ez nálam a felvilágosítással kezdődik, az oktatással, a képzéssel, és ide jön még az is, hogy ez a parlament az ilyen jellegű nyelvezettel kapcsolatban is világos állást foglaljon. Állandóan toleranciáról beszélünk, de egy ponton nem szabad toleranciát tűnünk ott, ahol erőszakot alkalmaznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek után az érzelemmel és méltósággal töltött felszólalások után ismét Baró úrnak adom meg a szót, hogy reagálhasson. Elnök asszony, igazá, igaza van, hogy hangsúlyozta, hogy ez a vita mennyire érzelemgazdag volt. Együtt érzünk ezekkel az áldozatokkal. Azokkal, akik a terrorizmus áldozataivá váltak, vak és igazságtalan támadások áldozatai ők. Ahogy López Aguilar képviselő is mondta, ez a bűnözésnek egy borzasztó formája. Mit is szeretnék mondani önöknek. Először is a Stockholmi program az áldozatok sorsát helyezi előtérbe. Olyan európai politikát szeretnénk vállalni, amely sokkal inkább odafigyel a szervezetbűnözés és a terrorizmus áldozataira és az ő jólétükre. Telez a beszerél asszonynak azt szeretném mondani, hogy valóban szeretnénk egy, a terrorizmus áldozatainak európai kartáját létrehozni, hogy nagyon világosan kifejezzük ezzel véleményünket, és úgy gondolom, asszonyom, hogy ezzel sikerül ezeket a fájdalmas tapasztalatokat, fájdalmas élményeket valamennyire enyhítenünk. 2010-ben elemezni fogjuk az összes olyan hiányosságot, amely jelen pillanatban a terrorizmus áldozatai védelmében található a különböző tagállamokban. Igaza van, valamilyen módon a jogszabályainkat harmonizálni kell a terrorizmussal, a terrorizmus áldozataival kapcsolatban. Valóban arra van szükség, hogy Európa reagáljon, mégpedig egységesen reagáljunk, és egységesen lépjünk fel a terrorizmus ellen. Ezen tanulmány nyomán meg fogjuk látni, hogyan tudunk valójában is egymáshoz jobban közelített, harmonizált intézkedéseket hozni, annak érdekében, hogy javítsuk a terrorizmus áldozatainak helyzetét Európában. Egy cselekvési terv célja lesz ez, és megpróbáljuk majd, reméljük, hogy a, ezzel az áldozatok védelmét hatékonyabban tudjuk majd védeni. A vitából is kiderült az, hogy meg kell próbálni megismertetni az áldozatok drámáját, az áldozatok szenvedését. Nagyon gyakran nem csak elhallgatják az ő szenvedésüket, hanem esetleg még megvetéssel is tekintenek rájuk és nagyon fontos az, hogy nagyon gyorsan kárpótoljuk őket. Ez, irán, ez ellen az elszenvedett mm, a borzalmak ellen, amelyeket annyira jogtalanul szenvedtek el. Meg kell próbálnunk közvetíteni azt a gondolatot, hogy a ártatlanokat megsebesíteni, ártatlanokat megölni, ez abszolút elfogadhatatlan. Nagyon határozottan kell fogalmaznunk ezen a területen, nagyon határozottan kell fellépnünk az európai értékek tagadóival szemben. Azt hiszem, elnök asszony, hogy gratulálnom kell az Európai Parlamentnek, amiért egy millió eurót szavazott meg a programunknak, amivel megpróbáljuk a terrorizmus áldozatait segíteni. Joachim Almunia nagy örömömre szolgál, hogy itt ül mellettem, hiszen elmondhatom, hogy mi mind a ketten arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy több éves programjába, a Stockholmi több éves programba bevegyük azt, hogy egy példaértékű jogszabály tervezetet kell létrehoznunk, amivel a terrorizmus áldozatait hosszú távon és megnyugtatóan tudjuk védeni és támogatni. Ennyit szerettem volna hozzászólni az elhangzott felszólalásokhoz. Joachim Ámúnia és én sem maradtunk közömbösek az önök szavai iránt. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig azt javaslom, hogy egy pár pillanatig csendben emlékezzünk az áldozatokra. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólalásokat is. Most egy következő napirendi pontra térünk tovább, ez egy kicsit technikai jellegű lesz, a szubszidiaritás elvének védelméről van szó. A vita meg